Uh, welcome to everybody. Üdvözlök mindenkit. Tegnap nagyon izgalmas és kimerítő napunk volt. Eh, és mondom, még befutnak kollégák, de viszont elkezdjük most már. Vendégeink miatt is már csak olaszra váltok. Rögtön elmondanám, hogy nagy örömünkre szolgál ma, hogy egy eszmecserével kezdhetjük az ülésünket, egy olyan témát illetően, ami nagyon fontos, és aminek részleteibe szeretnénk bocsájtkozni. Itt nagyon jól tudjuk, hogy mennyire fontos volt számunkra a Kultúrás Szakbizottságként, illetve az Európai Parlament tagjaiként, hogy az FC beruházási terv mellett megjelenjen az oktatása és a kreatív iparágak finanszírozása is. Éppen ezért érdekelne, hogy az Európai Beruházási Bank hogyan jár el ezt illetően, milyen perspektívák vannak, mi történik az érintettek vonatkozásában és a tagállamokban. Elég Grubernek <clears throat> szeretném üdvözölni, aki a Beruházási Bank részéről érkezett hozzánk. Nagyon jól, alaposan ismeri ezt a témát. December 3-án parlamentközi konferenciánk kapcsán, amely az ifjúság és az oktatás súlypontjaival foglalkozott itt Brüsszelben. Nos, ő is nagyon figyelmes résztvevője volt ennek a konferenciának, és mm, ő is hozzájárult a konferenciához, felszólalt ott, noha rövid, röviden, mert elég kevés volt a rendelkezésre álló idő akkor. Megállapodtunk abban, hogy az Európai Beruházási Bank be fog ruházni az oktatási infrastruktúrákba, a digitális iparágakban, melyek kapcsolódnak a kreatív iparágakhoz. Elmondotta azt is, hogy a beruházási bank már évek óta foglalkozik a kompetencia és foglalkoztatás vetületeivel, a KKV-knak nyújt hiteleket annak érdekében, hogy ezen vállalatok fiatalokat vegyenek fel, képzést biztosítva, akár szakmai képzést is számukra. Nos, Gruber úr, rögtön meg is adjuk önnek a szót, hogy foglalkozzon az érdemi kérdésekkel, hiszen azt rögtön kijelenthetem, hogy aggódunk, ugyanis a beruházási terv, az úgynevezett Juncker terv természetesen ezen új alap, garancia alap révén lehetőséget kellene, hogy biztosítson akár az európai és tagállami platformoknak, hogy felhívják a tagállami hatóságokat és az érintetteket, hogy ruházzanak be olyan ágazatokba, ahol nagyon is jól tudjuk, hogy a kockázat sokkal jelentősebb, tehát sokkal kevesebb profitra számíthatnak a kultúrában működő KKV-k, és a visszatérülés nem azonnali, akár nem számszerűsíthető, Ezen kívül nagyon fontos ugye az azonnali ö, visszatérülés más iparágakban, de az oktatás nevelés esetén ez a visszatérülés inkább a szociális kohézióban ö, jelenik meg. Tehát nagyon összetett ez a téma, és célzott stratégiára van szükség, hogy ö, megvizsgálhassuk, hol is tartunk ebben a folyamatban. Egy megállapodás jött létre nemrégiben a parlament elnöksége, a bizottság, valamint a kommunikációs hivatalok között annak érdekében, hogy a tagállamokban kifejtsük az érintetteknek, a pénzintézeteknek, a parlamenti képviselők részvételével, illetve a bizottsági és parla nemzeti parlamenti szolgálatok képviselőivel, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy érdemes lenne beruházni ezekre a területekre is, ahelyett, hogy a megtakarításaikat úgymond az asztalfiókban őriznék. Azt várjuk tehát, hogy projektek érkeznek majd, ahogyan a bizottság is kérte ezt, a egység vezetője és a bizottság más illetékes hivatalai is a két főigazgatóság részéről jelen vannak, velük is eszmét cseréltünk. Tehát egyfajta proaktív megközelítést szorgalmazunk, és azt is tudjuk, hogy egy portált készítenek elő, az információkhoz való hozzáférés megkönnyítése célból. Van még ugyanis bizonyos zűrzavar ezen a területen, rögtön meg is adom önnek a szót. Látunk majd szlájdokat is egy kb. 15 perces időtartamban, és aztán majd a kollégák kérdéseket fognak önnek feltenni. Még egyszer köszönöm, üdvözlöm önt. it is a great honor to me. Köszönöm. Köszönöm a meghívást. Készítettem néhány diát meg bemutatják önöknek, a bank mit csinál az ifjúsági munkanélküliség elleni harcban. Viszont széles merítésben szeretném ismertetni a tevékenységeket, és ismertetek néhány gondolatot azon konkrét területekről is, amelyek az önök szakbizottság hatáskörébe tartoznak. Ez csak a tavalyi tevékenységek képe, ez egy szakpolitikai politikával foglalkozó bank négy szakpolitikai céllal. Itt látják őket. Az ifjúsági munkanélküliség elleni harc, illetve a foglalkoztatás bővítés két területre esik főleg. Egyrészt az innováció területére, mely oktatás politikai ügy, jó részt, innovációt segítő tevékenység és a termelékenység növekedését hozza a gazdaságban. A második lába tevékenységnek a KKV köre. Ezek a munkahelyteremtők a fiatalok számára. Fontos látnunk, az Európai Beruházási Bank működésében ez egy projektfinanszírozási szervezet. A bank tehát bank fő célja, hogy hiteleket helyezzen ki, de ezeket a hiteleket projektekkel, hogy megtámogassák. Projektre definiált hitelek ezek tehát. A projekt egyfajta eszköz létrehozása, lehet akár materiális, telekommunikációs infrastruktúrális beruházás, vagy lehet nem fizikai jellegű, mint például a kutatásfejlesztés. Tehát nem feltétlenül materiális javakról van szó, de jövőbeli előnyöket, bevételeket hozhat. Az ifjúság voltak éppen Európa legfőbb eszköze, amelyel nem jól sáfárkodunk, nem jól gazdálkodunk bele. Fel lehet tenni, tehát a kérdés, hogyan lehet beruházni az ifjúságba, mint egyfajta számviteli eszközbe. Hogyan lehet értéket teremteni, és nem elveszteni nemzedékeket, bevételeket, jólét forrásokat. Ezzel foglalkozik tehát a bank az ifjúsági munkanélküliség problémájában. Tehát ez az eszköz oldal erősítése. A bank önmagában nem, csak, csak jó projekteket finanszírozhat, három paraméteren mérjük ezt gazdaságilag. Van-e értelme? Társadalmi értelme van-e? technikailag életképes-e, meghalósítható-e, a harmadik pedig, hogy pénzügyileg képes-e a lábára állni. Képes-e a projekt, már pusztán banki szempontból vizsgálva, olyan bevételeket generálni, amely révén vissza tudja fizetni a hitelt. És, és aztán önfenntartóan működni. Ezeket vizsgálja tehát a bank egy projekt leadásakor. programot nagyon rövid határidővel indítottuk el, amikor 2003-ban a probléma hatalmas méretű, gyorsan növekedővé vált, a bank néhány javaslatot fogalmazott meg, amelyet a tanács gyorsított eljárásban elfogadott. Néhány részletben mutatnám be a ifjúságból befektetés programot. Tehát, mint mondottam, nagyon sürgető körülmények között gyors határidővel indítottuk, egy rövid távú programmal, indítva, amelyet az Európai Bizottság finanszírozott, hat, évente 6 milliárdos forrást két pillérre előrányozva. Egyik a, a szakismereti rész, ez a úgymond kínálati oldala a jelenségnek. Ezzel akarjuk megadni azokat a szaktudásokat, szakismereteket, amelyekkel a fiatalok gyorsan beléphetnek a munkaerőpiacra gyorsan alkalmazható tudás. Készség. Ez egyik, a másik lába meg a keresleti oldalt keresi. Kik veszik fel a fiatalokat? Hát a KKV-k. Őket közelítjük meg ezzel, ösztönöző őket a fiatalok felvételére. A keresleti oldalon különféle eszközöket indítottunk el, egyesek már működtek korábban is, csak megerősítettük őket. Az egyik az egész mikrofinanszírozás üzlet, amelyet a Európai Beruházási Alap finanszíroz, és van egy olyan KKV és midcap hitelkihelyezés, amely köztes hitelkihelyezéseket foglal magába. Az egyes fázisokat most nem tudom taglalni, mivel gyors határdől intottuk, átugrottunk egyes fázisokat. És menet közben tudtuk a fázisokat meghatározni. A szakismereti oldalon alapvetően itt infrastruktúráról van szó. Európa egyik fő gondja, hogy az oktatás infrastruktúrában kevés beruházás érkezik. A költségvetési költségvetések az új e CD mérései alapján az oktatási költségvetés 10%-a kéne legyenek. a leg, az elmúlt évtizedben a legtöbb EU tagállamban jóval kisebb ez a költségvetés. Tehát sokszor nem azonnali szigorral lépve a költségvetés. Azt kellett tehát belátnunk, hogy az oktatási infrastruktúra kell egy beruházások célja, és ez ugye a banknak a mindennapi munkája, hiszen ilyen intézményi beruházások a fő munkaterületünk. Tehát az infrastruktúra minőségét javítva megfelelő eszközöket, létesítményeket finanszírozva, megvizsgálva, hogy jól működnek az iskolák, és jó helyen vannak-e a demográfiai változások fényében. Ez nagyon egyszerű gondolatok, de sokszor nem vették figyelembe őket korábban. És megint csak nem, csak tehát sokszor immateriális javakba is beruházunk, tudásba, tréning programokba. Tehát a bank elkezdte vizsgálni azt, hogyan tudjuk a képzési programokat támogatni, hogyan tudjuk elősegíteni a tanárok minőségének javítását. Hogyan tudjuk frissíteni a tanárok, pedagógusok tudását úgy, ahogy megfeleljen az a munkaerőpiac igényeinek. Aztán az utáshoz való hozzáférés akadályainak lebontása, diákhitelekkel, mobilitás segítségével. Mindezek azok a tevékenységek, amelyek a program részei, és amelyeket a bank finanszíroz. Persze az arányok nem egyenlőek, nem. A bank tevékenységének orosztán része, a, a, a fő napi munkája a banknak, az infrastruktúrális létesítmények hitelezése, de ahogy majd több példával bemutatom, ennek több útja van. És az ugye soft aspektusokban van bőven még bővítési lehetőség. Gyorsan átszaladunk most néhány diám. Ezek a tevékenységek eredményeit mutató ábrák, a célokat teljesítettük, és tavaly jelentős mértékű beruházás történt, KKV-k felé is, munkahelyteremtés irányában, tehát fiatalok felvételéhez, képzéséhez kötött hitelek nagyon sikeresek voltak. Ám a szakismereti oldalon is, a kínálati oldalon is jól haladunk. Nos, akkor itt látják, hogy hogy oszlik el az országokon keresztül. Ez 2013-2014-ben, az évek során ez nagyon ö, nagy változásokat okoz. Ugyanis vannak nagyobb projektek, amik egyik évben vannak, a másik évben nem nincsenek. Ö, tehát megváltoznak az adatok, de az országok aktívan részt vesznek ebben, tehát reagálnak ezekre a kezdeményezésekre. Persze nyilvánvalóan minimális célkitűzés, de nincsen felső határa az ilyenfajta intézkedéseknek, a, a, annak abban való részvételnek. Hogyha megvizsgáljuk akkor ezt látják. Most a következő lépés, hogy mi várható az FC-vel. Azt hiszem, ezt már többször látták. Nem akarok részleteibe belemenni a kérdésnek, csak szeretném illusztrálni azt, hogy elvben az FC nem változtatja meg a bank tevékenységét, a bank továbbra is finanszíroz olyan projekteket, amelyek jók ahogy már ezt korábban elmagyaráztam. Tehát, hogy a paraméterek, a gazdasági, műszaki és e, pénzügyi életképessége a projektnek, ez a legfontosabb. Tehát a projekteknek még mindig meg kell felelni ezeknek a kritériumoknak. Két dimenzió van, az FC-nek, tehát hogy mit hoz a, feleknek. Ez azt jelenti, hogy a bank többet is tud tenni, a másik pedig az, hogy a bank magasabb kockázatot tud vállalni, nem nagyon magasabbat, de korábbiakhoz képest ezt meg tudja tenni. Ilyen értelemben ez mindennél fontosabb, ugyanis az alap gondolat az, hogy mozgósítsuk a magántőkét. A, és a magántőke az általában kockázatosabb. Természetesen az olyan ágazat, mint az oktatás, amely egy stratégiai ágazat, láthatták, hogy a stratégiai ágazatok között felsoroltuk az oktatást is, és ehhez ez, ez az ágazat megfelel minden jogosultságai tényezőnek. Ugyanakkor az oktatási ágazatban problémát jelent, hogy ez egy olyan ágazat, amelyet állami ágazati beruházások domináljanak. Tehát ez az ágazat jellegzetességében jelent kockázatokat, ugyanakkor nehéz a magánberuházást egy állami, tehát egy közberuházás számára mozgosítani. Tehát a kérdés akkor az, hogy hogyan lehet a magántőkét mozgosítani. Itt a PPP, tehát az állami és a magánpartnerség segíthet, de ugyanakkor óvatosan kell eljárni az, hogy azért, hogy mindegyik fél nyerjen belőle, Ugyanakkor a fiatalság területére is lehet használni. Például szakképzésre, tehát ahol a készségekről van szó, itt a magánágazat nagyon jól tudja képezni a fiatalokat arra, hogy mire, mit is várnak el tőlük. Tehát olyan képzési programokra gondolunk, amelyet például a vállalatok támogatnak. Ugyanis a vállalat számára költséget jelent, hogyha valakit képzésre küldenek el, és hogyha egy vállalathoz küldik akkor szintén oktatásról van szó, tehát alapvető fegyelmi dolgokat megtalál, mint például, hogy időre oda kell érni reggel a munkába, stb. Tehát e, ezek is relevánsak egy e, munkahely szempontjából. Tehát ilyen módon ruháznak be a vállalatok is. Tehát megpróbáljuk elismerni ezeket a ö, e, ö, költségeket, amelyek a vállalatokat érintik, mint ö, beruházás. Tehát azon, gondolkodunk, hogy hogyan lehet támogatni e, a, pénzügyi projektek keretében ezt a fajta tevékenységet. Ez a diagram azt mutatja, hogy milyen pénzügyi termékeket lehet a bank részéről felhasználni. Ez most már az FC-vel is lehetséges, FC-vel is lehetséges, tehát ezek lehetnek egészen kicsi projektektől egészen nagyokig. A kis projektek azok nagyon kockázatosak, és általában magántőkével támogatják, és ezeket más fajta intézményekkel is segíteni kell, mint például az EBB, vagy hogyha magasabb vagy nagyobb lesz a projekt, akkor a bank maga is agregálhatja. Most akkor visszatérünk ahhoz, hogy mit is lehetne tenni, tehát említettem a PPP-ket, tehát az állam és a magánpartnerségeket, akkor lehet KKV-k, vagy közepes nagyságú vállalások, tehát a magánszektor alapú létesítmények, például lehet a kreatív ipar is, mert ott nagyon sok minden van, például a KKV-k vagy a szövetkezetek segítik ezeket a projekteket. És ezeket elfben az FC keretében is lehet támogatni. Ezek olyan tevékenységek, amelyeket az EBB most alakít ki. Különösen, hogyha ezeket magánkézből támogatott tevékenységeket jelentenék, akkor ez az FC céljainak is megfelel. Ugyanakkor kreatívan kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet javasolni a projekteket. Az FC egy tanácsadó hálózatot is kialakított, vagy központot, amely eh, keretében azt tanítják, hogy hogyan lehet eh, olyan projekteket találni, amelyeket a banknak a különböző eszközeivel lehet támogatni. Tehát nagyon széles körű a, a lehetőség, eh, ugyanakkor nagyon óvatos és kreatív gondolkodásra van szükség a közösségek részéről, akik támogatásokat keresnek. Ugyanakkor arról van szó, hogy a finanszírozás az nem feltétlenül jelent problémát, hogyha mögötte egy nagyon jó projekt áll. hogyha a szűk keresztmetszetre gondolunk, akkor e, az lehet az, hogy hogyan lehet e, pénzügyileg támogatni ezeket. Hogyha nagy projektekről van szó, nagyszerű e, oktatási projektterveik vannak, akkor nem látom korlátját annak, hogy, hogy ezt támogatsák, ha csak, ha csak nem jól fogalmazták meg ezt a projektet. Vannak példáim, de nem tudom, hogy erre van-e idő. Itt is megállhatok, hogyha kell. Mm. I just Azt akartam javasolni, hogy az oktatásról is az oktatásról szólt. Na most akkor mi történik, hogy önök várják a projekteket, vagy pedig javasolnak is projekteket? Azt hiszem, hogy az első példa, amit mutattam, jól illusztrálja ezt a kérdést, mert ezt a kreatív iparágra is rá lehet húzni. Ez egy spanyol bank, amely megpróbál olyan projekteket segíteni a felsőoktatásban, ahol a diákoknak adnak kölcsönöket. Ezt e, nem feltétlenül a diákoknak adják, hanem bizonyos tevékenységeknek, ahol kis kölcsönöket összevonnak egy közös alapba, és hogyha például egy diák kap egy kölcsönt, amit nem tud visszaadni, akkor a, bank ezt, a banknak ezt le kéne írnia. Tehát, e, hogyha egy ilyen e, közös csomagban vannak ezek, akkor jobban tudja támogatni. Például az audiovizuális e, iparban lehetnek olyan tevékenységek, amelyek kreatívak, és hogyha elegendő számú tevékenységről van szó, és ezeket össze lehet vonni, akkor ezt olyan pénzügyi eszközökkel, mint egy kölcsön lehet támogatni. Tehát ilyen értelemben lehet gondolkodni erről. Egy másik példa az e- oktatási infrastruktúra területén jelentkezik. Ezek szakképzési iskolák, Franciaországban például vannak ilyen ö, nagy beruházások, tehát most próbáljuk utalérni az állami pénzeket, mert a politikusok végre felébredtek arra, hogy ez egy nagyon jó eszköz. Aztán a kulturális ágazatban is gondolhatunk infrastruktúrára például, hogy vannak-e olyan infrastruktúrák, amelyek az ilyen fajta tevékenységeket tekinthet, e, segíthetik, vagy magukba foglalhatják. Tehát hatékony módon így lehet promotálni az ilyen tevékenységeket. Ez gyakran azt jelenti, hogy a fizikai helynek ott kell lenni, platformnak, de lehet virtuális is, hogyha ez a digitális területen van. Tehát itt akkor ilyen tevékenységeket lehet végezni. Például a bank több olyan projektet támogatott, amely a digitális audiovizuális tevékenységeket támogatta például a szoftver ágazatban játékokat előállító tevékenységeket támogatnak. Itt ezen a területen Európa hátul kullog, mert a legtöbb digitális tartalmi tevékenységeket a, a nyugati országokban állítják elő, de Európában ugyanilyen kreatív tehetség van, tehát miért kéne e- ezért nyugatra migrálniuk ezeknek a tehetségeknek. Tehát ezen a területen is mondhatunk több területet. Nagyon köszönöm, nagyon összetett ez a téma, gazdag volt a beszámoló mindig van egy kiegészítő kritérium az FC-ben, ahhoz képest, amit más alapokkal lehet tenni. Összetett tehát ez a téma, meg is adom a szót azoknak, akik felszólásra jelentkeztek, Kamerevert, és aztán Trüppel kolléga következik. Nem tudom, hogy mások is kérnek ezt szót. Köszönöm. Köszönöm ezt a beszámolót. Egy kérdésem lenne különösen a képzés területére vonatkozóan. A képzés terület egy rendkívül érzékeny terület, ahol lényegében van egy állami felelősség a képzési tartalmakat illetően. Hogyha itt magánberuházásokról beszélünk, akkor általában olyan beruházásokról beszélünk, ahol azok ruháznak be, akiknek érdekük a profit kitermelése. És ez különösen a képzési intézkedések esetében Nos, azt hiszem, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, mert nem mindenki akarja a képzés privatizálását. Milyen projekteket kapnak tehát a képzés területéről? Hogyan biztosítják, hogy mindez összeegyeztethető a megfelelő nemzeti vagy akár regionális képzési rendszerekkel, a képzés célkitűzéseivel az egyes tagállamokban, illetve régiókban. Bizonyosan eltér ez a dolog a szakképzés területén, mert ott azt hiszem némileg egyszerűbb, a vállalatoknak is nagy érdekük a képzett munkaerőt, munkaerőt találni a piacon, éppen ezért helyes, hogy a magánszektor is vállalja saját felelősségét a szakképzés területén, ugye a duális képzési rendszerek megteremtésétől kezdve. De különösen az egyetemi és az iskolai képzés területén, vagy akár a felnőtt képzés területén, a továbbképzés területén azt hiszem figyelnünk kell, hogy ne olyan projekteket támogassunk, ahol a projektgazda csak a profit maximalizálására törekszik, és a valódi képzési célokat nem veszi figyelembe. Tehát az adott képzési rendszer céljaival nem összeegyeztethető módon hagyja végre a képzés csupán profit maximalizálásra törekedve. Helga Trüppel. Köszönöm a beszédet. Vajon az új FC lehetőségek révén a kreatív ágazatok. Ezekről értesülnek-e? Tudnak-e lehetőségekről? Tud valami áttekintést nyújtani arról, hogy hány pályázat érkezett? És meddig hagytak jóvá? Milyen az arány, És van-e háttérismerete arról, hogy a kreatív ágazatokra az a, a Europe Create programban vannak-e források, van a kapcsolódás a kettő között? Szabadságunk számára Különösen fontosak a kis kulturális projektek. Ezek pályázhatnak-e, és kapnak-e támogatást? Köszönöm, Péter kolléga. Oui, merci vous. Köszönöm. Köszönöm ezt a dokumentumot. Egy kérdésem lenne a KKV-k és a holdingok vonatkozásában a kkv esetében gyakran hiányzik a személyzet ezen dosszié kitöltéséhez, kezeléséhez, és a holdigoktál is némileg ugyanez a probléma, tehát nagyon kell figyelnünk, hogy találjunk olyan holdingokat, amelyek részt vesznek, valamint olyan KKV-kat, akik esetében ez az összetettség nem jelent problémát, ahol van személyzet, és amelyek viszont az ország gazdaságának fontos elmét képezik, mint Franciaországban. Elnök, köszönöm, Evan kolléga következik. Thank you. Köszönöm. Köszönöm a prezentációt. Sajnálattal láttam, hogy a Szonzai Egyetemet nem foglalta bele, holott ott egy csodálatos létesítmény, a második kampusz jött létre, az EIB hiteleire támaszkodva. Nagyon büszkék vagyunk erre az új egyetemi kampuszra. A helyi önkormányzatok tekintetében az elmúlt hónapokban például a Cardiff, amely Wales fővárosa, hatalmas megszorításokat vezetett be a kulturális költségvetésre vonatkozóan. Mindenféle projekteket töröltek némelyeket ilyen döntős visszavontak, hála Istennek azóta. De a kérdés az, hogy önkörmény, önkormányzatok konzorciumokkal van ö, indulva kreatív ágazatban dolgozó művészeti vállalkozásokkal. Tudnak-e projekteket összeállítani, amely hasonló esetben legalább rövid távon enyhítene a gondokon, hogyha ilyen költségvetési, kulturális költségvetés megszorítások miatt színházak, mozik működő képessége forog kockán. Lehet-e így pályázni ilyen konzorciumokban? Most pedig Riba kolléga következik. Bardzo dziękuję. Ja z dużym zainteresowaniem. Köszönöm nagy érdeklődéssel. Hallgattam a beszámolóját Alapjában véve ez egy olyan kérdésre volt válasz, amelyet tegnap Navracsics biztosnak tettem fel. Azt kérdeztem, hogy hogyan lehet szinergia hatást elérni a képzési program között egyrésztről, másrésztről a Juncker terv között vagy a beruházási bankkal való együttműködés, illetve a magánszektor együttműködése révén. Alapjában véve ön ma erre a tegnapi kérdésemre válaszolt, most egy kiegészítő kérdést szeretnék önhöz feltenni. Ezen szinergia hatások erősíthetők-e még? A strukturális alapokat is bevonva, illetve a kohéziós alapokat is bevonva ebbe az együttműködésbe. Az olyan projektek mint például a projekteket is, mint a Horizont 2020. Országomban, Lengyelországban vannak bizonyos akadályok, amikor például a kockázatról van szó, a KKV-k e, általi beruházásoknál, és ez a kockázat nagyon lényeges. A kockázatvállalás költségeit kivállalja, hogyha a projekt végül nem lesz sikeres. lehet -e itt lehetőséget ezen szinergia hatások megerősítésére az ilyen programoknál, mint például az Erasmus, vagy akár a hatalmas képzési programok esetében elnök. Itt a bizottság különböző főigazgatóságai képviselői is itt vannak, hozzá kívánna szólni részükről valaki tessék. Thank you. Uh, I will start. I'm... Köszönöm. Én kezdem, lehet, hogy majd mások is csatlakoznak. Ezt is köszönöm Gruber úr ezt az érdekes előadást. Én csak azt ismételném meg, amit Gruber úr elmondott. Hasonló tendenciákat láttunk tudni a tagállamokban, a projekt gazdák körében. Lesz október, volt októberben, tavaly októberben egy közös konferenciánk a bizottsággal és az EIB-vel, közösen szervező, amelyben igyekeztünk ö, terjeszteni a hírét ennek az új eszköznek, ennek az új programnak, mobilizálva az egyes érintetteket, stakeholdereket, akik érintettek lehetnek ilyen jövőbeli projektekben. Két fő konklúzió volt levonható a konferencia után, legalábbis oktatási szempontból. Egyrészt a nagyon kicsi projektek kérdése, ahogy Gruber mondotta, van egy szűk köreszmetszete a, a projektek létrehozásának. Ezek a projektek nem tudnak egymással kapcsolódni, holott ez fontos ez egy fontos akadály. A másik pedig, ahogy említette, sokszor a PPP-k összehozása, a köz- és magánfinanszírozás összeszervezése nehéz, sokszor jogi akadályai is vannak ennek a kombinációnak egyes tagállamokban. A konferencia nagyon fontos következtetés jutott abban is, hogy meg kell vizsgáljuk, mik azok a félelmek, mi szerint a, magánosítaná a közberuházás, oktatási befektetéseket, holott látjuk, hogy hatalmas a befektetési beruházás, és nem csak az infrastruktúrában, hanem oktatásban is, úgyhogy minden forrást mozgósítanunk kell ennek a hiánynak a betöltésére. Fontos van tehát ezt az addicionalitást kiemelni. Kérdés, hogy mit tehetünk, mit tettünk. E, akadályok láttával. A bizottságban megvizsgáltunk egy sor opciót, lehetőség szerinti megoldást a EIB-vel közösen, hogyan tudnánk összekapcsolni projekteket, úgynevezett befektetési platformokat létrehozva, ahol a projektek összeszerveződhetőek lennének, és így tudnánk segíteni a pályázatokat. De hát maguk a projektgazdák kell, hogy erre reagáljanak, mi csak közvetíteni tudunk. És aztán egy utolsó megjegyzés, ugye ez fontos az olyan hát hab központ létrehozás, hogy a, a technikai segítségjutás eljusson a, oda a helyszínre, ahol a projekteket előkészítik. És aztán még egy szó a különféle finanszírozási eszközökről. Nagyon fontos elem ez, és a bizottság májusban az egy skills agendában fog arról tájékoztatást adni, hogyan lehet egyes támogatási eszközöket jobban összehangolni. Az EFSZ-t és a beruházási tervet, de a struktúrális alapokkal is, és más Erasmus Plus és más Horizon 2020-as eszközökkel. Széleskörű partneri szerveződésre van szükség európai szinten, hogy ezek a projektek sikeresek lehessenek. Köszönöm. Essék, hogy a szó röviden. Much, uh, just to add uh, from DigiGirl. Szeretnék annyit hozzászólni a Digital névéről, hogy március 20-án eh, az érdekelt feleknek a szemináriumát szervezzük, tehát különböző társaságok, a kreatív iparágokból vagy vállalatok képviselői fognak részt venni, és más főigazgatásoknak a munkatársai eh, az, és eh, jönnek, például a DJ radio ból és a többi. Tehát különböző eh, finanszírozási programokat is bevonunk, akkor más társaságokat is, amelyek bizonyos projekteket finanszírozhatnak, akik saját maguk is előállhatnak ötletekkel majd küldött, küldött tájékoztatót erről a szemináriumról. Tessék, Kada mm, From DG Connect, I would like to say a word about the state of play of negotiation. A DG Connect nevében szeretnék néhány szót szólni a kreatív iparágoktól, a különböző eszközökről, mert most zárjuk le a tárgyalásokat, és nem sokára egy megállapodást, és a tavasszal egy megállapodást fogunk aláírni, és kommunikációs tevékenységeket is most indítunk el ebben az ágazatban, más főigazgatósával, és a Creative Europe, tehát Kreatív Európa tagozat is indít különböző tevékenységeket hogy a kulturális ágazatban minél több alapot tudjunk mobilizálni, mozgósítani. Köszönöm a bizottság részéről ezeket a hozzájárulásokat. Egy dolog tű, nyilvánvalónak tűnik számomra. Ön nagyon világosan bemutatta, hogy melyek az akadályok és a kockázatok, valamint a lehetőségek. De biztos vagyok abban, hogy ami a bizottság és a kollégák beszámolójából kiviláglott, a bizottság, az Európai Beruházási Bank aktív hozzájárulása nélkül nem lehetséges, hogy a KKV-k, a mikrovállalatok, illetve az oktatás világa megfelelően reagáljon. Ez mindenféleképpen prioritás, és jó lenne, hogyha más ágazatok nem előznének be úgymond, és nem nyomnák el ezeket a terveket, még akkor is, hogyha nyilván a megtérülés teljesen más ebben az ágazatban. Az oktatás ágazatában például két kérdésem lenne. Egy portálon dolgoznak önök, és ez megkönnyíti, hogy mely projekteket lehet létrehozni. Ez tájékoztató jellegű is ez a honlap. Az érintettek felé, és másrészt figyelmfelhívó kampányokat is foganatosít ez a portál. A második kérdésem, ezek a beruházások európai jellegűek, vagy Európán kívüli érintettekhez is fordulnak ezen ügyekben? Úgy vélem, hogy ez a téma bizonyosan nem zárul itt le, ez a találkozó csupán csak kezdet és nagyon sokat ígérő, próbáljunk együttműködni. Ez a két terület nagyon fontos, hiszen nagyon sokat ígérőek ezek a növekedés a foglalkoztathatóság szempontjából és a szociális kohézió szempontjából úgy szintén hozzáadott értéket képviselnek a kreatív iparágak. Több mint 5 et teszik ki a GDP-nek, rengeteg foglalkoztatottal, és állandó növekedésben lévő ágazatról van szó, ugyanakkor vannak nehézségei, és ezért segíteni kell ezt az ágazatot itt van az az új finanszírozási eszköz, ami bizonyosan hasznos lesz és egy szakértelmet, ilyen tapasztalatokat, amire támaszkodhatunk majd a munkában az EFSZ-vel is. Végezetül körülbelül 5 percet tudok önnek adni a válaszadás céljából, és persze kapcsolatban maradunk. Uh, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a megjegyzéseket. akkor sorban veszem őket, ahogy feltették őket. A, az oktatás tartalmát tekintve az EBB, amikor a magántőkét be akarja vonni az oktatási ágazatnak a finanszírozására, akkor különbséget tessünk az oktatási terv és az infrastruktúra között a leghatékonyabb részvételét a magánszektornak az infrastruktúrában látjuk. Nyilvánvalóan ők erre jobban képesek. Nyilván nem az oktatás tartalmát illetően a legkompetenseket. Ez talán megváltozik egy kicsit a felsőoktatásban, ahol az állami és a, tehát a közpénzek és a magánpénzek között van egy kis verseny. A magánágazatnak nyilván a szakképzésben folyó tapasztalata. De itt azért az egyensúly eléggé érzékeny, és ezzel foglalkozunk. Mennyire vesz részt az FC eh, a kreatív iparágban. Azt hiszem, hogy nagyon sok a lehetőség ebben az ágazatban, de ismétlem, hogy ez azt a kérdést veti fel, és itt egy tanácsadó hasznos lenne, eh, hogy olyan módon állítsák össze a projekteket, amelyeket, hogy azokat így finanszírozni lehessen. Eh, itt felvetődik az infrastruktúra, infrastruktúra, például operaházak vagy koncerttermeknek a, a finanszírozásának a kérdése. Ez persze a, a városok újraépítését, megújítását is jelenti, hiszen itt a kreatív iparágak nagyon aktívak. Például az operaház renoválása az mit jelent a kreatív ipar számára. A KKV-k, mint ahogy láttuk a diagramon is, a fő hozzájárulók az oktatási problémák megoldásában. Európának nagyon élénk, aktív KKV ágazata van, és a kérdés csak az, hogy sikerül-e azokat a kis, készségeket hasz, a, felhasználni, amelyekre valóban szükség van, és hogyan tudják bevonni a fiatalokat. Világos, hogy a KKV-k a legfontosabb szereplők ebben a kérdésben. swansea illetően egy esettanulmányt is készítettünk róla, és ez egy nagyon jó példa, az ipari átalakításnak. Tehát hogyan lehet egy ipari létesítményt átalakítani az, a felsőoktatás számára. Ebbe bele lehet vonni a magánágazatot azért, hogy az egyetem körül is beruházzanak. Tehát e- ilyennek kellene lenni egy FC projektnek az oktatási ágazatban Ilyenre nagyon, sok, nagyon nagy szükség mutatkozik. És sok ország, például Luxemburg, ahol egy acélművet alakították át felsőoktatási helyé. Olaszországban is több ilyen tevékenység van, amelyek során regenerálni lehet az elmúlt századoknak a bizonyos építményeit ilyenfajta tevékenységekre. És aztán persze a szinergiai hatás. Még mindig van lehetőség arra, és az FC erre nagyon jó példa, de az FC-n belül még mindig növekedést látunk. Például tőke alapokat próbálunk, magántőke alapokat próbálunk felhasználni arra, például a strukturális alapok területén egy bank vagy egy hitelintézménynek nincsen annyi pénze, hogy az egész projektet a végéig finanszírozza, és bizonyos fajta adósság nagyon jó pénzügyi fegyelmet biztosít a projekt számára. Tehát itt kiegyenlítődnek a dolgok nagyon jól. Ennyit akkor. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, Krubber úr, hogy jelen volt itt körünkben, és köszönöm, hogy ilyen világosan fogalmazott. Nagyon fontos ez a kihívás az Európai Unió, illetve a parlament, valamint gondolom a bizottság számára is, de a, az EBB támogatására számítunk a steering group részéről és az igazgató testület részéről vannak szakértők ezen a területen. Remélhetőleg van egy érzékenység ezen téma iránt, és a következő lépés az, hogy proaktívabbak legyünk, és próbáljuk egyesíteni ezeket a tapasztalatokat. Gondolok itt erre a felvilágosító kampányra, ami szerintem alapvető jelentőségű lesz és ehhez, ebben társulunk az országomban is a Beruházási Bankhoz és a bizottsághoz. Köszönöm a jelenlétét, és köszönöm a bizottságbeli kollégáknak a hozzájárulásukat a viszontlátásra. Allora, colleghi, noi abbiamo ora un punto molto interessante. Kollégák, nagyon érdekes találkozó vár ránk. Egy tanulmány bemutatását hallgatjuk majd meg, amely valóban stratégiai jelentőségű. Üdvözlöm Önöket! Please take your seat. Questo studio sul eh, tema degli istituti az Európai Kulturális Intézetek külföldön lesz a témánk. Can, uh, sorry. A little silence, please. Elnézést, egy kis csendet kérek önöktől, mert szeretnénk folytatni a munkát. Még egyszer köszönöm a bizottság képviselőinek jelenlétüket. Üdvözlöm a kutatókat, a Queer Your Éppen Affairs, Jolanda mit, és Clementina Döböf asszony személyében van itt képviselve, akik bemutatják majd ezt a kutatást. A tanulmány célja az volt, hogy jobban megérthessük, milyen stratégiai és koordinált szerepet játszanak a kulturális intézményeink az európai kultúra promotálásában a harmadik országokban. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ez a témakör, egy új stratégiát jelentettek be, egy új kulturális diplomáciát Európában, tehát ez a tanulmány rendkívül hasznos számunkra, hogy aztán párbeszédet, eszmecserét folytathassunk ebben a tárgykörben. Navracsics biztos úr tegnap megerősítette, hogy a jövő hónapban kijön majd ez az anyag. Mogherini asszony is részt vesz ebben a munkában. Tehát a kutatás itt arra összpontosult, hogy milyen jelenlegi szerepük, potenciáljuk van ezen intézményeknek, milyen jó gyakorlatokat, tapasztalatokat, együttműködési modelleket, kötelezettségvállalást tapasztalhatunk részükről, illetve részvételt az európai projektekben. Nagyon érdekes tehát ez a téma. Az UNIK a Nemzeti Kulturális Intézetek Hálózata már jelenleg is partner egyes projektekben, Természetesen itt a tapasztalatok, szakértelem egyesítése lenne a cél, illetve a kulturális azonosság tudat erősítése, valamint a harmadik országokkal kulturális kapcsolatok kiépítése. Meg is adom önöknek a szót. Az ülésünket 11-ig be kell fejeznünk, tehát azt hiszem, hogy lesz időnk erre. Tessék önök a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen asszonyom. mi szeretném megköszönni a titkárság, a szakbizottság titkárságának is, hogy lehetőséget adott nekünk arra, hogy ezt a tanulmányt megírjuk és bemutassuk ma. Ahogy Kosta is mondotta, igen aktuális. Mert a bizottság most írja az új stratégiáját. A kulturális diplomácia kulturális kapcsolatrendszer tárgyában. Margarini asszony egy új kommunikével fog előállni a következő kulturális fórumon, mely áprilisban lesz. Az Önök Szakbizottság weboldalán két hete publikáltuk a tanulmányt, és azóta nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, különösen a tanács intézményeitől, sokan a kulturális intézményektől, és sokan jelezték, hogy nagyon fontos előrelépést jelent ez. A tanulmány egy új kulturális viszony stratégia, európai stratégia létrehozás irányában. Sokan eh, e kapcsolatrendszer bibliájának nevezik a tanulmányt. A tanulmány céljait már Koszta asszony említette elnöknek. hogy a kulturális intézmények milyen szerepet játszhatnak a új európai stratégiai keretek között. Ezt vizsgáltuk, struktúrájukat feltárva, az európai dimenzió miben létét, megjelenítve, és ennek alapján tudtuk értékelni, milyen szerepet játszhatnak ezek az intézetek. Itt a dián a megvizsgált kulturális intézeteket mutat, tüntettük föl, 29 működik, 22 európai tagállamban. Egy esetben több mint egy intézet működtet egy tagállam, politikai vagy történelmi okoknál fogva. Azt is szeretném hangsúlyozni itt önök előtt, hogy az a gondolat, hogy európai stratégia jön létre kultúra, kulturális külkapcsolatok tárgyában, az Európai Parlamentben indult annak idején. Hiszen 2011-ben egy állásfoglalás született, melyet követően indult el az előkészítő tevékenység, melyet a parlament finanszírozott, ám az Európai Bizottság hajtott végre egy konzorciummal, amely intézeteket és konzultáns cégeket egyesített, mint a miénk. Fontos ez, mert láthatóvá teszi hogy harmadik országok is szívesen kapcsolatba lépnek Európával a kulturális területen. Tehát nem csak a tagállamokkal külön-külön, hanem európai szinten is érdeklődés mutatkozik harmadik országok részéről, és ez gyakorlati ajánlásokban is megfogalmazódik, hogyan tudjuk jobban működtetni ezt a kapcsolatrendszert az elékészítői tevékenység tehát ezért volt fontos, mint egyfajta inspiráció több olyan tevékenységre, amelyeket európai intézetek, intézmények, mint az önök parlamentje tudnak majd végigvinni, például a Kulturális Bizottságuk, meg az AFET, és Julie Ward most írt nemrégiben egy véleményt a ebben a témában, ahol utal erre az előkészítő cselekvésre. Most úgy érezzük ebben a szakaszban, hogy nagyon fontos a mai globális világban, hogy az EU kulturális és kreatív eszközei alkalmazni tudja. Ezek épp olyan fontosak, mint a gazdaság vagy politikai hatalomgyakorlás eszközei kiváltképp azért, mert az EU ennek révén jobb kapcsolatokat teremthet harmadik országbeli emberekkel, kölcsönös bizalom és megértés alapján, amely végső soron az Európai Unió imását javítja. A kultúra, kulturális diplomácia és kapcsolatrendszer fogalmát nagyon széles körben határoztuk meg beleértve a kulturális kreatív ágazatokat, <clears throat> sportot, oktatást, fejlesztést, civil társadalmat, meg az alapértékek, az Európai Unió alapértékeinek megosztását másokkal. Ez a kulturális diplomácia új módszertanát is jelenti európai szinten. Azt hangsúlyoznám, hogy az EU-n kívüli emberekkel való újszerű kapcsolat lépés kollaboratív projektek révén együtt teremtés, kölcsönös megértési projektek, párbeszéd, azok a címszavak, amelyek jellemzik ezt az új tevékenységet. Nem, nem pusztán konferenciákat szervezünk, nem csak az egyes intézetek körében, hanem azon túlmenően szeretnénk szervezni a tevékenységet. Itt tud az Európai Unió hozzáadott értéket hozni. Most átadom kollégámnak, Clementinnek a szót, aki a kulturális intézetek szerkezetéről és tevékenységük európai dimenziáról fog beszélni. Köszönöm szépen ezt a bevezető előadást. Nos, akkor megvizsgáltuk a kulturális intézményeknek a jellegzetességét, és láttuk, hogy nagyon sokfélék a méretüket, az irányításokat, az Európai Unió promóciájával való munkában való részvételüket, stb ugyanakkor a küldetésük hasonló, a kultúrának, a eh, név, eh, nyelvnek a promóciója és a nemzeti eh, vonzatok kiemelése. Láthatjuk, hogy kiterjedt hálózata van, ha 30 ezer embert alkalmazni, és 3,8 milliárd Európát e, e, eurót használunk fel. 126 országban vagyunk jelen az EU-n kívül, és 1253 irodánk van. Tehát a kulturális intézeteknek megvannak a földrajzi prioritásai de láthatjuk, hogy a nemzeti befolyásos, kör, befolyási körből inkább földrajzi és geopolitikai prioritások és stratégiák felé mozdulunk el. A keleti és a déli partnerség felé. Ezt a tematikus prioritások is megfelelően tükrözik, például a fiataloknak a radikalizációja, a migráció, a menekültek, a vallások között és a kultúrák közötti párbeszéd, ezek mind megfelelnek az EU prioritásainak. És amikor az, a kulturális intézmények európai dimenzióról beszélünk, akkor nincsen kifejezett mandátumok arra, hogy az Európai Uniót promotálják, de ezek azért a különböző tevékenységek közben bent tükröződnek. Két hálózat van, az egyik Münchenben, ahogy a nem is említette, ez egy fiatal, tíz éves hálózat, és a globális irodája Brüsszelben van, és különböző klaszterei vannak a világban. Egy stratégiát dolgoznak fel a kultúra terjesztésére, és az európai kultúra és a külső kapcsolatok növelésére. Aztán van egy másik központ, az új stratégia sebességének felgyorsítására. Vannak irodák Brüsszelben számukra és az európai intézmények számára, és ez segít abban, hogy az EU finanszírozást megkapják, és végül a 95 klaszter, amiből 53. országokban van nem mindegyiket szervezték meg megfelelően, vagy működnek megfelelően, mégis a kulturális intézeteknek az európai dimenzióját ők biztosítják. És akkor most az EU által finanszírozott projektekről szeretnék beszélni, hiszen a kulturális intézmények is már részt vesznek ebben a legnagyobbak, amelyeknek megvan a kapacitása és a szakértelme, hogy ezeket az EU finanszírozott projekteket vezessék és stratégiai szerepük van, és van két próba esetünk is, amikor EU klaszterek az európai delegációval együttműködtek Jordániában és Tunéziában. Ez utóbbi esetben a klaszternek hatalmas projektet adtunk, hogy az európai delegációval együtt hajtsák végre. Egy kulturális program Tunézia számára a, a kulturális minisztériummal karoltve. És akkor most szeretnék az erős pontokról és a gyenge pontokról beszélni, akkor a kolléganőm veszi át a szót. Nos, a kérdés felmerül, hogy a kulturális intézmények hogy tudnak hozzájárulni ehhez a szakpolitikához. Hogy meg tudjuk válaszolni ezt a kérdést, megvizsgáltuk az erős pontokat, a gyenge pontokat, a lehetőségeket és a fenyegetéseket. És láthatjuk, hogy a kulturális intézmények nagyon sok előnyt jelentenek, amelyek bizony esetekben a gyöngeségeket pótolják. Például a, néha hiányzik a megfelelő kompetencia, vagy alacsony a tapasztalat a kulturális kérdések és diplomácia területén. Jelenleg 214 új delegáció van, és csak nagyon kevés, három van közülük, ahol egy szemét ráállítottak a kultúra területében, a többiben nincsen ilyen. De van olyan személy, akinek a követségekkel, a kulturális atasékkal és a többi, vagy kulturális intézményekkel van kapcsolatuk. Nos, mik az erős pontjai ezeknek a kulturális intézményeknek? Először is az infrastruktúra és a források amelyeket a kolléganőm már felvázolt önöknek. E, e, ezeket használhatja fel az EU, és és ilyen módon lehet elkerülni, hogy egymást átfedő struktúrák ne legyenek. Aztán a hálózatok, a kulturális intézmények közül sok már régóta létezett, vannak olyan esetek, hogy már a római szerződés előtt 70 évvel ezelőtt is léteztek. Ez azt jelenti, hogy hatalmas hálózatot építettek már ki a civil, civil társadalommal, a kormányjal, az állami alkalmazottakkal, akik oktatással foglalkoznak, és a kultúrával, és persze a kulturális szervezőkkel is ezekben az országokban. Az is nagyon fontos, hogy ezek a partnerek a harmadik országokban kreatív partnerek, tehát nem propaganda gépezetnek tekintik őket a kormányok, és ez nagyon fontos a mai világban, ahol nagyon sok globális válságot látunk a világban, és új, új módon kell bevonni az embereket. Aztán a következő kérdés a szakértelem. A kulturális intézményeknek a vezetőjű látja, hogy milyen, mik történnek ott, tehát stratégiai áttekintésük van. Ezért tudják, hogy milyen stratégiát kellene bevezetniük. És persze megvan a szakértelmük is hozzá. Kulturális projekteket ismernek, és európai projekteket is. Most akkor a gyenge pontokat szeretném ismertetni. Egy fontos dolog van, ez pedig a mandátum hiánya. A legtöbb kulturális intézmények legtöbbjének az a feladata, hogy a nemzeti kultúrát népszerűsítsék. Persze van néhány kivétel, de általában nem foglalkoznak az európai tevékenységekkel, vagy Európával kapcsolatos tevékenységekkel. En, ez, ennek meg kéne változni. Ez azt jelenti, hogy ha nincs benne a küldetésükben, akkor nem is fogják ezt csinálni. Tehát ehhez megfelelő emberekre van szükség de nagyon sokszor ez azért a feladatuk legvégén szerepel. Nézzük a lehetőségeket. Nagyon sok kulturális intézmény hajlandó a, a tematikus és geopolitikai prioritásokat összehangolni az Európai Unióéval és Európa szomszédaival tehát a kulturális intézmények támogatják ezt a fajta megközelítést. Most akkor nézzük meg az egyik fenyegetést, mert azért van több is, de különösen szeretnék rámutatni a nagyobb kulturális intézményeknek a monopóliuma a veszély vannak olyan intézmények, amelyeknek sok irodája van, és monopolizálhatják a költségvestését ezeknek az intézményeknek. És így kevesebb pénz vagy lehetőség áll rendelkezésekre más kulturális szereplőnek. Mi? they are already carrying out projects, and we do feel that... Jó. Mind az EU, mind a tagállamok eh, jobban örülne, hogyha annak, hogy a forrásokat összevonják, és a szakértelmet összevonják, mert ez készségeket hoznak létre, és az Európai Uniót láthatóbbá tennék. Eh, ahhoz, hogy az EU intézmények és a kulturális intézmények között kapcsolatot lehessen teremteni, azokhoz bizonyos vezérelvekre van szükség. Először is a kormányokat meg kellene kérni arra, hogy adjanak mandátumot a kulturális intézményeknek arra, hogy európai ügyekkel is foglalkozzanak. A második pedig az, hogy minden tevékenységet, a felkészítő tevékenységekben lefektetett elvek alapján kellene végezni. Tehát nem a nemzetet kellene promotálni. A harmadik pedig nagyon fontos, bizonyos kötelezettségeket kell tiszteletben tartanó, tartani, és a kulturális intézmények, amelyeknek EU missziót kell teljesítenie, alá kellene egy egyetértési nyilatkozatot írniuk az Európai Bizottsággal és az e, Európai Külügyi Szolgálattal, ahol nagyon világosan megfogalmaznák a feleknek a kötelezettségeit. Végül pedig a kulturális intézményeknek más nem kormányzati szervekkel vagy szervezetekkel együtt még kellene működniük, azért, hogy egy össze-európai hálózatot hozzanak létre, és azért, hogy más kulturális szereplők is részt vehessenek a, azokban a projektekben, amelyek az Európai Unión kívül vannak, és így megsokszorozzák a hatásokat. Az ösztönzők ezeknek az inzeteknek konzultációs pénzügyi támogatás formáját is öltheti olyan projektekre, amelyek közösek, melyek arra koncentrálnak, hogy a megosszák a rendelkezésre forrásokat, európai dimenziót felvázolva, európai értékeket megjelenítve. Annak érdekében, hogy több átláthatóságot teremtsünk, és méltányos tegyük ezeket a folyamatokat, úgy gondoltuk, a jogosultsági kritériumokat úgy kell meghatározni, hogy a kulturális intézetek is tudjanak támogatást kapni. Be kell mutassák az együttműködési készségüket és képességüket, hogy egyensúlyt tartanak a nagy, kicsi és legkisebb intézetek között, hogy a kicsik is részt vehessenek, ne csak a nagyok. És persze az is nagyon fontos, hogy legyen egy olyan záradék, amely kimondja, hogy a lehető legnagyobb mértékben alvállalkozókat is be kell vonni, szakértőknek, a terepen dolgozó szakértőknek a tevékenység kifejtésében. Utolsó gondolat. A gyúj stratégia végrehajtás érdekében egy sor pilot projektet is elindítottunk, melyek révén fokozatosan tesztelhető, mi az, ami működik, mi az, ami nem. Azt láttuk, hogy nem lehet egy stratégiát ráhúzni mindenkire, vannak térségbeli különbségek, és a kulturális intézetekkel azt egy, abban egyeztettünk, azt láttuk, hogy különösen érdekesek, érdeklődnek az együttműködés iránt olyan országokban, ahol nehézségek vannak, ahol, ahol bonyolult az együttműködés. Egy ilyen pilot projektet mutatnék be az iráni Európa ház együttműködésében. Mint ugye Irán nyit, a nyitáspolitikát folytatja, igyekszik együttműködni kulturális szinten más államokkal. Jelenleg csak egy kulturális intézetnek van irodája Teheránban, az osztrák kulturális intézetnek. Nincs európai delegáció sem ebben az országban, Úgyhogy nagyon jó lehetőség lehetne az, hogy európai házat hozunk létre, hol az európai intézetek jönnek, állnak össze, és a helyi lakosságnak adnak kulturális tám szolgáltatásokat, rendezvényeket szervezve, eszmét cserélve a oktási ágazatban. Ennyire szólítom. Köszönöm. Azt hiszem, hogy jók a feltételei annak, hogy ez a kutatás, ugye itt rengeteg intézetet, 30-at is elemeztek, itt megnézték a tevékenységeiket, az intézményi kapcsolataikat, a finanszírozást, az állami finanszírozást és a tevékenységet is esetükben. Ugyanakkor nagy lehetőségeiket is megvizsgáltak és nagyon tetszett, hogy kiemelték a gyenge, illetve erős pontokat ezen kultúrintézetek esetében. Jól ismerjük a tapasztalatokat, volt egy kísérleti projekt, a More Europe nevet viselte. Az eu kal együtt folytattuk ezt le ezzel a hálózattal, amiről önök is szóltak, és mindenféleképpen stratégiai erősebb lehet ezen kultúrintézetek szerepe a jövőben. Arra tényleg is utalnék, hogy a kultúrintézeteknek nincsen statútumok, missziójuk, mandátumuk, semmiféle explicit módon hogy előmozdíthassák a kultúra támogatását, a nyelv népszerűsítés az adott országban. Emellett szükség lenne egy európai jellegű mandátumra is számukra explicit módon. Most pedig megadom a szót azoknak, akik szólásra jelentkeztek, ha van ilyen. Zver kolléga, tessék. Köszönöm ezt a beszámolót. Egy kérdést szeretnék feltenni. Mégis ezek az alapvető egyetemes értékek, a, melyekre a kultúrák közötti párbeszédnek alapulnia kell. Itt ugyanezekről az értékekről van szó, amelyekre az európai kultúra épül. Van-e más kérdés kollégák részéről. Néhány további ö, szempontját is bemutatják majd valószínűleg a kutatásnak. Nagyon érdekes volt az, hogy önök kiemelték a, az intézetek hálózatának lehetőségét, hogy hozzáférjenek az európai forrásokhoz. és itt nem arról van szó, hogy egyes nagyobb intézetek monopólium helyzetet foglalnak majd el, és a másik dolog, ami érdekelne, az az a tény, hogy jelenleg egyes országokban nem minden tagállamban van kultúrás intézet képviselet, de nagyon érdekes lenne, hogyha erőteljesebb lenne a koordináció, a közös cselekvés szándéka, mert például Irán vagy más országok esetében ahol sem delegáció nincs, sem kultúrintézet, esetlegesen az egyes intézetek a többiek tevékenységét támogathatnák az európai kultúra ösztönzésében, támogatásában, az európai kulturális szereplők révén is akár egyfajta kultúrintézet révén, amely a többi kultúrintézet tevékenységét is promotálja. A kultúrintézetekkel készített interjú keretében kiviláglott-e, hogy képesek megtenni ezt a lépést, hajlandók -e erre? Érzik-e azt, hogy hiányzik egyfajta európai jellegű mandátum? Vagy pedig eltér a magatartás a kultúrintézetek esetében ezt a vetületet illetően? Um, Köszönöm a kérdéseket. Az európai értékek tárgyában, amikor ezekről beszélünk, azokról az értékekről beszélünk, melyeket az Európai Unió szerződései felsorolnak. A hármas cikk pontosabban, meg a 21-es cikk. Felolvasom. Demokrácia. Egyetemleges értékek, az emberi jogok megosztásága, az emberi méltóság tiszteletben tartása, egyenlőség, szolidaritás elvei és az ENSZ alapjogi kartájának tiszteletben tartása. Visszatérve arra a pontra, ami az együttműködés modelljeit illeti. A kulturális incetekkel vagy párbeszéd során az derült ki, hogy rugalmas együttműködési modellt akarnak, több szintűt. Nem minden kulturális intézet vehet részt minden országban. Az, amelyik leginkább érdeklődik és van kapacitása, azt tud pályázni majd. Egyik a másik nevében is működhet. De a Tunézia esetében öt vagy hat kulturális intézet vesz részt, és a kisebbek nem, feltétlenül, mert nincs irodájukat. Ám a projekt révén bevonhatják őket olyan országban is, a, a közösségbe, ahol egyébként nem működtetnének irodát. Ez. Ez tehát egy vegyes modell, nem mindenkinek kell konkrétan jelen lennie, csak a leginkább érdekelt intézeteknek. És ha érdeklődés irány mutatnak a kicsik, akkor akár beléphetnek ebbe a körbe. Iránban például az Európa házba beléphetnek, vagy bemehetnek azok az intézetek, amelyek érdeklődnek. Nem tudom, hogy kérem-e szót két nagyon kemény nap áll a szakbizottság mögött, és ez lehet, hogy kimerítette egyesek erőforrásait, és már nincs kedvük felszólalni, ezt kérem, hogy értsék meg. Azt hiszem, hogy ez a kutatás ennek ellenére nagyon érdekel minket. Egy new interview? Oké, okay, prego. Ség hozzá kíván szólni, Zver úr. Nos, tulajdonképpen csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy mi a helyzet a, az értékek esetében, ugye itt az európai alapvető értékek előmozdításáról van szó az önök anyagában, de az alapjogok nem szerepelnek itt, és érdekelne, hogy mi azok annak a diszkrepanciának. Én valamennyi értéket szeretném tiszteletben tartani, melyeken az Európai Unió nyugszik. Ez lenne még a kérdésemhez egy kiegészítő magyarázat. Oh, Okay. No, I would like to respond to that. Szeretnék válaszolni erre. Amikor alapértékekről beszélünk, egy kicsit szűkíteni kell Ám azt szoktam mondani, az egyik pilot projekt éppen az lehetne, hogy megvitatjuk az Európai Unió alapértékeit a stratégiai országok vonatkozásában. Vagy más olyan országokban, ahol ez téma. Az EU alapértékeit. Illetve nem tudom, hogy Dián ezt kifejteni. Yeah. Eh, si posso capire l'obiezione, l'obiezione Értem a kifogást azért, mert itt egyes eh, specifikus eh, értékekre, jogokra utal ez az anyag, és ez csupán egy rész az összességnek, és természetesen vannak itt eltérő vélemények is. Tehát értem a képviselő úr kifogását, hogy itt nem szerepelnek az alapvető értékek, melyekről ön az imént szólt, csupán néhány példa szerepel Egyesek alapvető értékek, mások a ö, diszkrimináció megelőzése és a többi. Tehát ilyen értelemben azt hiszem, hogy ö, indokolt ez a kifogás, hiszen ezek az értékek nem állnak összhangban az ön által említett összes értékkel. Nos, a kutatás azt hiszem, hogy bizonyosan érdeklődésünkre tart számot. Fontos itt az, hogy ugye ez a téma a jövőben is szerepel a napirenden, ebben az állásfoglalásban is, amire ön egyébként utalt, az Európai Unió delegációi fontos, hogy több eszközzel rendelkezzenek, mert ami a szakértelmet illeti, a kulturális politika és az oktatás politika tárgyában is. Nem sokára lesz egy találkozó az új delegációval, a tunéziai delegációval, a kulturális miniszter és más tunéziai parlamenti képviselők részvételével, és azt kértük, hogy egy órát szenteljünk ezen találkozók során a kultúra és az oktatás tárgyában az együttműködésnek azt hiszem, hogy a kultúra szakértelme, szakismerete a helyszínen hatalmas erőforrást jelent az európai kulturális politika számára, és azt hiszem, hogy ezért értelemben is nagyon hasznosak lesznek az annak iránymutatásai. Köszönöm, te, köszönöm a munkájukat, jelenlétüket, és más fórumokon is bemutatják majd talán ezt a tanulmányt. Az unikkal is hasznos lenne egy hasonló találkozó megszervezése. Köszönöm, és jó munkát kívánok Önöknek. Oké. Okay. Sorry, eh, we finish our meeting. Thank Befejezzük az ülésünket, köszönöm mindenkinek, résztvevőknek. Nem tudom, a bizottság mond valamit? Elnézést, nem hallgattuk meg önöket. Nem besűr az önök jelenlétét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Annyit akartam elmondani, hogy az, a bizottság üdvözli ezt a munkát, hiszen nagyon időszerű. Mi a nemzeti kulturális kapcsolatok új szempontjain dolgozunk. Itt elsősorban az emberek közötti kapcsolat lesz fontos, tehát ez a paradigma, amelyet az Európai Parlament is előmozdít. Ez azt jelenti, hogy a alulról építkező megközelítést fogunk javasolni. Nyilvánvalóan ebben a kulturális intézmények nagyon fontos szerepet játszanak, és szerettem volna rámítatni, hogy már is milyen az együttműködés ezekkel a kulturális intézményekkel, hiszen ők végezték el a felkészítő lépéseket, nem csak a tagállamokban, hanem a szomszédos országokban is a stratégiai partnerek is, tehát nem csak a kulturális intézmények, hanem a, a gyökereknél dolgozó intézmények is és emberek olyan projekteket finanszírozunk, mint a Müncheni, amely a klasztereknek a kapacitását növeli, hiszen ők lesznek a kulcsfontosságú partnerek ebben a munkában. A végén ennek a folyamatnak egy új jövőképet, stratégiát alakítunk ki, amely megfelel a, a mindazoknak, amiket javasolni szeretnénk. Végül pedig a partnerségi intézmények segítségével egy kulturális diplomáciai platformot alakultunk ki, amely a kulturális intézmények konzorciumával fog együttműködni, tehát tanácsot fogunk nyújtani ezeknek az intézményeknek segítünk abban, hogy tervezzenek kulturális diplomáciai tevékenységeket. A kulturális intézmények mindig is részesei voltak a munkánknak, de most még szorosabbra fűzzük ezt a munkakapcsolatot. És a jövőben így működünk velük együtt. Köszönöm szépen. De kaur az oktatási főigazgatóság, a kultúrás főigazgatóság részéről. Tegnap is elmondottam a biztos úrnak, hogy nagyon örülök ennek a szoros együttműködésnek az új kultúr stratégiát illetően Mogherini asszonyal, az ő, önök főigazgatóságával, a kultúra és oktatás, valamint az együttműködés főigazgatóságával. Azt hiszem, hogy ez a munka bizonyosan kedvező eredményeket hozhat, és egy platform beindítását is tervezik, amelyben az eu is részt vesz majd, úgy gondolom. És az még proaktívabbá teszi, hogy megerősítsük ezt a dimenziót az Európai Unió külpolitikáján belül. Köszönöm tehát a hozzájárulásokat. A következő ülésünk március 14-én lesz 15 órakor, és 15-én 9-től 12.30-ig és 15 órától 18.30-ig szintén gazdag lesz a napirendünk azokon a napokon, és köszönöm a tematikus főosztálynak a munkát, a titkárságnak, és természetesen köszönöm a bizottságnak és a tolmácsoknak is a munkát. Kérem, most hagyják el az üléstermet, mert következik a koordinátori ülés. Nos, a koordinátorok ülésével foglalkozunk, folytatjuk, és hogyha elmenni készülnek, akkor most megkérem önöket, hogy tegyék ezt.